you use the other one? Dear colleagues. Kedves kollégák! Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött az AFET és a DEVE e mai ülésére, amelyet közösen tartunk meg, és ahol eszmecserét tartunk Tábó Beki úrral, aki egy panel elnöke, amely az illegális pénz mozgással foglalkozik. Annak idején alelnökként és elnökként is találkoztam önnel, és úgy gondolom, egy nagyon fontos kérdésről kell ma beszélnünk, amelyre megoldást kell találni. Üdvözlöm az Afrikai Unió politikai ügyekkel foglalkozó biztosát, Abdullah urat, és az ENSZ afrikai megbízottját Hemdok urat, valamint a panel többi tagját is üdvözlöm, akik mind-mindezen rendkívül fontos kérdéssel foglalkoznak. Elnök úr, két évvel ezelőtt eszmecserét folytattunk önnel, nagyon örülök, hogy újra itt van, hogy bemutassa a panel múlt évben elfogadott végkövetkeztetéseit. Az Európai Parlament nagyon aggódik a dokumentumban szereplő számadatok miatt több mint 50 milliárd dollárt veszít el az afrikai kontinens évente az illegális pénzmozgások miatt. Ez meghaladja az Afrikának folyósított támogatásokat. Fontos, hogy nemzeti, kontinentális, de globális szinten is azonnal kezeljük ezt a kérdést. Az illegális pénzmozgástok veszélyeztetik az afrikai országok stabilitását, alássák az intézményeket, a demokráciát, és besz- kockára teszik a jogállamiságot, és az Európai Uniót különösen érinti ez a kérdés, hiszen az egyik legfőbb donora az afrikai kontinensnek. Amikor migrációról beszélünk, nagyon aggasztó hírek érkeznek Észak-Afrikából, Líbia partjainál rengetegen életüket veszítették. Nyilván ez is kapcsolódik ehhez a kérdéskörhöz hiszen lenne mire fordítani a pénzt, biztosíthatnánk vele például az afrikai lakosság jobb életminőségét, ebben az esetben valószínűleg kevesebben kelnének útra és veszítenék az életüket a földközi tengeri térségben. Ebben a kontextusban szemlélve világosan kiderül, hogy többet kellene tennünk. Várom az ön véleményét a kapcsolatosan, hogy milyen lépésekre lenne szükség, és hogy az Európai Parlament mit tehet Szeretném eh, mindenképpen kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlament az úgynevezett konfliktusos eh, ásványok kapcsán szigorúbb szabályokat hozzon a tanácssal együtt, az átláthatóságot és a felelősséget eh, kell, felelősségvállalást kell növelni ebben az ágazatban, hiszen kulcsfontosságú nyersanyagokról van szó. A panamai iratok is úgy gondolom épp időben kerültek nyilvánosságra, mert azok is igen jelentős összefüggéseket tártak fel ebben az összefüggésben. Linda McEwen kollégámnak adnám most meg a szót. Köszönöm. Beki úr, szeretettel üdvözöljük a DEVE és az AFET ülésén. A DEVE szakbizottság, amelynek elnöke vagyok, és amely az EU-s fejlesztési politikával, a humanitári segítségnyújtással foglalkozik, kulcsfontosságú prioritásként kezeli az illegális pénzmozgások problémáinak megoldását. Ahogy Elmar Brock is elmondta, hogyha a fejlődő országokban az elvesző források rendelkezésre állnának, akkor ez hatalmas változást jelenthetne. Tavaly a világ vezető New Yorkban mind-mind kiváló beszédeket tartottak, és azt mondták, hogy 2030-ig meg kell változtatni a világot, egyetemes eh, egészségügyi rendszert szeretnénk, eh, kezelni kell az éghajlatváltozást, kezelni kell a szegénységet, de ezek a nagy szavak semmit sem jelentenek, hogyha nem teszünk konkrétan semmit. Ahogyan Elmár Brók is elmondta, a panamai iratok külön ráirányították a figyelmet ezekre a problémákra. Azt hiszem, a polgárok nem lesznek tovább hajlandóak elfogadni azt, hogy ez így folytatódjon. Európában sem és Afrikában sem. Hiszen nem lehet az, hogy a gazdagokra külön szabályok vonatkoznak, és a többiekre más szabályok. A tisztességes emberek számára az elfogadhatatlan, akik adókat fizetnek, és sok-sok érintett vállalat nem is tudna nyereségesen működni, hogy a kormányok nem ruháznak be a technológiába, az infrastruktúrába, a közutakba, úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdéskör számunkra. Ed és lány kollégánk a szakbizottságunkban tavaly egy jelentést készített. Addis Abebában beszéltünk erről, a fejlesztési finanszírozási konferencián, és szeretnénk önnel, önökkel együttműködni a probléma megoldásában. Európai megközelítése, de globális megközelítése is szükség van. Szeretettel üdvözöljük Önöket itt tehát, és várjuk az egyeztetés önök, Önökkel. Remélem sokat hallhatunk majd arról, hogy a jövőben hogyan tudunk egymással együttműködni. Veki úr, ami a szó. Eh, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnökök, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy megadták nekünk ezt a lehetőséget, ahogy hallottuk, hogy visszajöhessünk ide még egyszer az Európai Parlamentbe, hogy a törvényellenes pénzmozgások elleni harcunkról tájékoztassuk Önöket. Két évvel ezelőtt már itt voltunk, hogy erről a témáról beszéljünk Önökkel. És valami fajta közös nevező is kialakult a tennivalókról. Azóta ö, volt egy jelentés előkészítő folyamat, ö, ezt nagy figyelemmel kísértem, és az afrikai kontinensen lévő kormányokkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, illetve az ensz az imf a Világbankkal, a civil társadalom képviselőivel és az üzleti szektor képviselőivel is tartottuk a kapcsolatot, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy közös ö, konszenzusunk születhessen, hiszen ez az afrikai kontinensnek egy rendkívül fontos probléma, az illegális pénzmozgások jelensége rendkívül káros, ahogyan a társelnökök és említették, ezt a jelentést tavaly benyújtották az afrikai kormányok képviselőinek ajánlásokkal együtt, és ez elfogadásra került. Ma azért jöttünk vissza ide, mert ez az afrikai csúcs találkozó azt kérte tőlünk, hogy a panel tegye meg minden tőle telhetőt ezügyben. Először is az ajánlásokat terjeszteni kell, és ösztönzőleg kell hatni a tekintetben, hogy a saját országaink Afrikában, illetve a világ más országai is alkalmazzák ezeket az ajánlásokat. És ahogyan a tisztelt európai parlamenti képviselők is tudják, szerencsére a pénzügyi és fejlesztési nemzetközi konferencián tavaly júliusban Addis Abebában is elfogadták ugyanezen ajánlásokat, illetve a közgyűlés csúcs találkozón is, ami a fenntartható fejlesztési célokról volt szó, szintén elfogadták ezt. Nagyon fontos mindenkinek tehát ezek az, az illegális pénzmozgások ellen harcolni. Vagyis az egész kontinens nagyon elégedett, mivel azt látjuk, hogy ez már a globális szintéren is nagyon fontos téma lett. És most megint ellátogattunk a parlamentbe, hogy megpróbáljuk tisztázni, hogy hol tudunk közösen fellépni és ezen közös döntések fényében mi a tennivaló a közeljövőben. És az Addis Ababai konferencia néhány bekezdésére szeretnék visszatérni, mivel azt gondolom, hogy ők nagyon jól helyezik kontextusba ezt a problémát, és megvilágítják azt, hogy mit kell tenni a harcunk során. és a 2015-ös időszak utáni fejlesztési agendáról beszéltünk. Az tavaly szeptemberi New Yorki csúcs találkozón is, és kritikusásodott az, hogy ambiciózus és szavahihető gyakorlati eszközökkel kell ezt a, ezeket a célokat megvalósítanunk. Vagyis a, fontos az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen eszköztárral tudunk az illegális pénzmozgások elleni harcban fellépni. Meg kell nézni, hogy milyen keretben mozoghatunk, és konkrét fellépésekkel kell biztosítani, hogy betartjuk az ígéretünket. És azt hangzott el, <clears throat> hogy egy három rétegű feladatról van szó a montenei konszenzus kapcsán, a dohai deklaráció keretében fejleszteni kell a, fenntartható fejlődési célokat, és azt kell biztosítani, hogy ezt az agendát, a fenntartható fejlődési agendát megvalósítjuk, illetve erősíteni kell az ezt követő folyamatokat is, a fejlesztési faluapokat, és azt kell biztosítani, hogy az intézkedéseket a gyakorlatban megfelelően alkalmazták, és átláthatóan járt el mindenki. Azt gondoltuk, hogy Fontos az, hogy ezek, erre koncentráljunk. A gyakorlati alkalmazás a legfontosabb. Nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatban itt a parlamentben is, és Afrikában is sokat vitáztunk erről, hiszen itt van a valódi probléma, és folyamatosan itt van az a kihívás, aminek meg kell felelnünk. Tudatosítani kell, és az elköteleződést kell erősíteni, azt kell biztosítani, hogy a gyakorlatban ezt valóban átültetjük azt, amiben megállapodtunk. És konkrétan, ami a szabálytalan illegális pénzmozgásokat illeti, az Addis Abebai konferencián elhangzott az, hogy az illegális pénzmozgásokat 2030-ig jelentősen csökkenteni kívánjuk, és a hosszú távú célunk, hogy ezeket teljesen megszüntessük. És külön konkrét intézkedéseket is említettünk az adókikerülés ellenében és a korrupciót legyőzendő a nemzetközi együttműködés keretében. Az adókikerülési lehetőségeket szeretnénk csökkenteni, és a visszaélés elleni záradékokat szeretnénk betenni minden szerződésbe. A feltárási és közé tételi nyilvánosságra hozatali gyakorlatokat, az átláthatóságokat, az eredeti és a destinációs országokban is erősíteni kell a pénzügyi tranzakciókban és a megfelelő adóhatóságok tevékenységében is. Azt kell biztosítani, hogy valamennyi vállalat, a multinacionális vállalatokat is ideértve befizeti az adóit abban az országokban, ahol tevékenykedik és ahol a többletérték keletkezik a nemzet, nemzeti és nemzetközi törvényeknek megfelelően. És ebben a kontextusban az IMF-et, a Világbankot és az ENSZ-t is felszólítottuk arra, hogy működjenek velünk együtt, mind az eredeti, mind a, az, a, az adóügyi illetőség szerinti célországok tekintetében. A nemzetközi és a regionális szervezeteknek fel kell becsülni hogy milyen ö, volumenben kell elképzelni az illegális pénzmozgásokat az ő területükön. Tegnap előtt beszéltünk már erről az OECD-ben Párizsban. Ez az egyik dolog, amit tennünk kell, hogy ezt vissza tudjuk követni. Vagyis megpróbáljuk először is felmérni, hogy miről van szó. Fel kell becsülni és ez alapján lehet csak azt látni, hogy menny, mekkora előrelépést tudtunk elérni abban, hogy csökkentsük is végső soron, felszámoljuk ezeket az illegális pénzmozgásokat. Természetesen a fenntartható fejlődési ö, témakört is megemlítettük Párizsban, amelyet tavaly a közülés fogadott el. És különösen e tekintetben bizonyára önök is emlékeznek, hogy egyetértettünk valamennyien abban, hogy 2030-ig érdemben erőteljesen csökkenteni kell az illegális pénz és fegyver mozgásokat vissza kell adni jogos tulajdonosainak az eltulajdonított vagyontárgyakat, és a szervezett bűnözés valamennyi formájában fel kell lépnünk. Ehhez kapcsolódó felhívásunk volt az, hogy a helyi szintű mobilizációt erősíteni kell a fejlődő országokban nemzetközi támogatással, a tagállami kapacitásokat az adóbehajtás és egyéb díjak behajtása területén erősíteni kell. Mint említettem, elnök urak, azért jöttem ma el ide, hogy közösen megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk. Ez egy univerzális probléma, és ebben már univerzálisan meg is állapodtunk. Az illegális fegyvermozgások elleni harcról is szó van, és nagyon örülök, hogy a Panama papírokat is megemlítették reggel, mivel a saját jelentésünkben is, ahogy önök is látták, utalunk erre. Mivel elég világos az, hogy az illegális pénzmozgások nagyon nagy része az adóparadicsomokban landol, illetve különböző illegális helyeken, és ezzel foglalkozni kell. Mit tegyünk, hogy véget vessünk ezen gyakorlatoknak, az adó paradicsomok fenntartásának, és az Európai Parlament is beszélt erről. Nagyon fontos az, hogy nincs átláthatóság, az egyes számláknak nem lehet tudni, hogy ki a tulajdonosa, és a Panama papírok eredményei egyeteműen megerősítik azt is, amit mi is megállapítottunk, az adó paradicsomok, a pénzügyi titkolózó szabályok ellenében kell hatni, annak érdekében, hogy aki tőkét mozgatni kíván szabálytalanul, ne kapjon lehetőséget arra, hogy letegye valahol ezt a tőkét úgy, hogy ne lehessen tudni róla. Úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy ezt konkrétan megvizsgáljuk. Ezeket a titkos szabályokat, és azt kell megvizsgálni a parlamentben is, hogy mi a lehetősége az Európai Parlamentnek, hogy ezügyben tegyen valamit. És itt a kezde, kezdvezményezett ö, tulajdonlásról van szó, és itt nem csak ö, szükség van egyértelműen arra, hogy világosan lássunk, hogy világosan lássuk azt, hogy ki a kedvezményezett, ki a kedvezményez, a hasznot húzó tulajdonos, de legyen egy nyilvános nyilvántartása is ennek, egy, egy hozzáférhető nyilvántartása ezen ö, kedvezményezetteknek. Három évvel ezelőtt a, az Európai Parlament azzal fordult a mi panelünkhöz, hogy vegyük fel a kapcsolatot az Európai Unió tagállamainak kormányaival, vezetőivel e tekintetben. Ezt meg is tettük és néhány válasz, amit kaptunk, abban állt, hogy igen, igen, fontos ez, tudjuk, hogy ez fontos. A kedvezményezettek kérdése fontos, de ami mm, de nem lenne jó az, hogyha ezt így nyilvánosságra hoznánk. Nem tudjuk ezeket nyilvánosságra hozni egy nyilvános regiszterben, és itt voltak olyan érvek, amelyeket nem igazán értettünk. De sajnos az, amit megértettünk ebből, az egyedül az, hogy e, e, szerencsére most már megértettük azt, hogy ők is változásban gondolkodnak. Fontos tehát az átláthatóság a pénzügyi tranzakcióknál, hogy e, ilyen formában fel tudjunk lépni, ahol szükséges. Vagyis meg vagyunk győződve arról, hogy a Panama íratok nyilvánosságra hozatalának egyértelműen az volt az előnye, hogy a tudatosságot növeli a tekintetben, hogy ez a jelenség milyen mértékű az adó paradicsomok, a titkosítási szabályok, milyen mértékben jelen vannak a világban, és hogy olyan forrásokat szívnak el, amelyek egyébként rendelkezésre állnának a fejlesztéshez. És hogy talán akkor nem kellene elmenekülni több, sokaknak a saját országából, hogyha ezek a pénzek a fejlesztésre rendelkezésre állnának. És nagyra értékelem az önök munkáját itt a parlamentben az automatikus adóinformáció csere kapcsán. Ez fontos élmény. És azt reméljük, hogy ez ebben a kontextusban fejlődni fog tovább, és az afrikai kapacitásokat is meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy az afrikai országok mennyiben fogják tudni az automatikus adó információ cserében rejlő lehetőségeket, hogy a saját adóbeszedési gyakorlatokat fejleszthessék, hatékonyabbá tehessék. Ami a, az ország specifikus jelentéseket illeti, a parlament is foglalkozott ezzel, a kereskedelmi szektor szereplői a pénzintézetek kapcsán, és már a banki területen is elkezdődött ez, ha jól tudom. Itt a multinacionális társaságok ország szerinti jelentése is el fog kezdődni a jövőben, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos az illicit, az illegális pénzmozgások tekintetében, mivel bizonyal, minden bizonyal önök is tudják, hogy ez egyfajta differenciálás nélküli jelentés tételi folyamat, amiről itt szó van. És ilyen formában a vállalatoknak gyakran lehetőségük nyílik arra, hogy elrejtsék a valódi forrásaikat, eszközeiket, és máshová helyezzék el őket titokban. Vagyis fontos az, hogy ezt a munkát önök most elkezdték, hogy ez ellenébe hassanak. Az egyik legnagyobb kihívás ami az afrikai kontinensen minket érint, az, az, hogy az állami szervezetek relatíve gyengék, az állami intézetek, és nincsen meg a készség, a képesség sem arra nálunk, hogy ez ellen a probléma ellen fellépjenek a hatóságok. A parlamentet arra kérem, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. Ide jogszabály, jogalkotásbeli kérdések is tartoznak, mivel az intézményeken magukon kívül és az ott dolgozók képességein kívül fontos a jogi keret is, hogy megteremtődjön a jogi keret, ami ahhoz szükséges, hogy fellépjünk ez ellen. És az Európai Parlamentnek komoly tapasztalata van a jogalkotási folyamatokban, ez nagyon fontos a számunkra is, a mi országaink számára is. Ők is felhasználhatják az Európai Parlament tapasztalatait a kapacitás erősítésben. Ez azt is jelenti, hogy a tapasztalatcsere kérdése a jogszabályok kihatásának vizsgálata területén is fontos lesz. Meg kell tehát nézni közösen, hogy mik az eredményeink és mik a kihívások. Mit kell tennünk, hogy biztosítsuk az, hogy előre tudjunk haladni. És megvalósult-e a jogszabályok által a jogszabak mögött a szándék. Vagyis a csere nagyon fontos nekünk, hogy ilyen formában építsük fel a kapacitásokat az afrikai kontinensen, hogy be tudjunk avatkozni érdemben ezen a területen, és minden eszköz felhasználjunk arra, hogy lelassítsuk ezeket a pénzmozgásokat, csökkentsük őket, és végső soron remélhetőleg felszámolhassuk ezt a jelenséget. Vagyis folyamatosan azt mondjuk, hogy ha megnézzük afrikai szempontból, akkor afrikai oldalról mondjuk azt, hogy ez egy afrikai probléma. Nekünk mindenképpen az. A, el kell kerülni, meg kell akadályozni azt, hogy a tőkék, a tőkeforrások illegálisan kikerüljenek az országainkból kontinensükről. Szóval nekünk ez egy afrikai kérdés, de mégiscsak egy globális problémáról van szó, ami a világot egészében érinti. Vagyis ez fontos. Fontos az intézményközi kapcsolattartás köztünk és az Európai Parlament között. Nagyon örültem, amikor a társ elnökök megemlítették a nemrég kiadott jelentést, és Láttam is egy parlamenti képviselőt a jelentéssel a kezében, ez, ennek nagyon örültem. És remélem, hogy a parlament megnézi ezt a jelentést, és valamennyi ajánlást, eredményt elolvas. Különösen a fejlesztési konferencia finanszírozási fejezete érdekes. Pontosan ugyanarról van szó, mint amiről már előzőleg is beszéltünk, vagyis ott is arról szó, hogy a gyakorlati ajánlásokkal foglalkoztunk. A fenntartható fejlesztési célok kapcsán is létezik egy globális kötelezettségvállalás, hogy megvalósuljanak ezek a célok. Ami pedig e, azt a kérdést illeti, hogy most a jövőben milyen lépéseket e, kell e, megtenni. Az IMF a, a világbankkal, az Amerikai Egyesült Államok kormányával is tárgyaltunk, az ECOSZokkal, az ENSZ gazdasági szociális bizottságával, és ezek a szervezetek nyomon követik, hogy hogyan történik a célok megvalósítása. Az OECD-vel is kapcsolatban vagyunk, és remélhetőleg tárgyalhatunk majd az Európai Bizottsággal is. Holnap pedig eh, tárgyalni fogunk Frankfurtban az Európai Központi Bankkal. Látható, hogy eh, mindenkit megpróbálunk mozgósítani, hogy eh, tegyen valamit ez ügyben lehet, hogy még van némi mozgástér mindegyik eh, szervezet számára, és sikerül egységesen, koordináltan fellépnünk. Mert eh, ez központi kérdés az afrikai kontinensnek eh, milyen forrásokra lesz szüksége ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési célokat elérje, hogy legyenek eredmények, amiket itt említettek, és ugye, hogy ne keljenek át sok ezeren a földközi tengeren, akik közül aztán sokan az életüket vesztik a, a tengerben. Tisztelt képviselők, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy meghallgassam az önök véleményét arról, hogy milyen gyakorlati lépesekre van szükség, hogy felgyorsítsuk az illegális pénzmozgások elleni küzdelmet hiszen az egész világ gazdasági és fejlesztési agenda szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen a prezentációt. Sok mindent mondott, amin tovább gondolkodhatunk utánkövetésre, sok munkára van szükség, intézmények közötti kapcsolatok, kapcsolattartásra. Megvizsgálja majd a mi szakbizottságon is, hogy mit lehet tenni, mert eh, persze bent van annak a veszélye, hogy itt eh, sokan ülnek, vagy hallgatják interneten, milyen szép dolog, ezt már sokszor hallottuk, aztán 5 év múlva erre visszatérünk, és így ugyanabban a körben mozgunk. Úgyhogy most a kormányoknak tényleg eh, gondoskodni kell arról, hogy történjen valami, hogy legyen follow-up. A szakbizottságban, de a másik szakbizottságban, a gazdasági szakbizottságban is, ahol foglalkoznak szintén illegális pénzmozgásokkal, ezt, ezt a kérdést kezelni kell. Az Európai Bizottság intézkedésekről adott ki egy anyagot múlt héten, itt szó volt eh, a ritka földfémekről, de nem terjed ki ez minden eh, termékre. Az ország arra lebontott eh, beszámolói rendszert a vállalatoknál tovább kell erősíteni, meg kell néznünk, hogy ez egész milyen konkrét lépéseket lehetne tenni. Eris Line a parlament előadója volt az egész illegális pénzmozgás témakörben. Először neki adom meg a szót. Eli. Köszönöm szépen, és köszönöm Beki úrnak a nagyon fontos szavakat. A Panama iratok botránya kapcsán világossá vált, hogy globális méretű kihívásról van szó. Egyetlen EU-s tagállam vagy más partner ország sem tud ezzel egyedül szembeszállni. Sierra Leone, Uganda, Dél-Afrika, Nigéria is az Panama iratokban, illetve a Mossack Fonseca tanulmányban megemlített országok között vannak. Brock úr említett számokat az ülés elején. Itt hatalmas számokról van szó, és ez nem mindegy, hogy mit tudunk tenni emberek millióinak az életével, akik ezekben az országban élnek. Én tavaly jelentéstevője voltam egy jelentésnek, amelyek a tárgya az adó elkerülés, adócsalás a fejlődő országokban volt, illetve az, hogy ez ellen hogyan lehet küzdeni kormányzás, szociális védelem, fejlesztés ide tartoznak ez a kérdéskörhöz. Az első nemzetközi konferenciát a fejlesztések finanszírozása tárgyában szintén megtartottunk. És, de tudjuk, hogy továbbra is a finanszírozás, az ország finanszírozásának a fő forrása a helyi nyersanyagok, a források. És hogyha e, tudunk küzdeni az adóelkerülés ellen, akkor e, e, nagyon nagy mértékben növelhetjük az adóbevételeket ezekben az országban, és ezzel erősíthetjük a demokratikus kormányzást, hiszen a kettő között nyilvánvalóan van kapcsolat. A jelentésben arra kértük a bizottságot, hogy támogassa a fejlődő országoknak ezen harcát, elsősorban olyan módon, hogy pénzügyi és technikai segítséget nyújt ugyanis a segély még mindig túl alacsony. Itt 2011-ben a teljes ODA nem érte el a célú kitűzött 0,7%-ot GDP arányosan. Addis van is megvitattuk ezeket az adóval kapcsolatos kezdeményezéseket. Aztán itt vannak az adóügyi megállapodások, ugyanis tudjuk, hogy az forrásország és a székely szerinti ország között nem fair módon osztják el az adó bevételeket, és nagyon sok ilyen titkos adó megállapodást kötnek. Itt inkább az USA modellt és nem az OECD modellt kellene követni, hogy ezeket a fiskális jogokat tisztességesen osszák szét az érintett országok között. Néhány tagállam, például Hollandia már demonstrálja azt, hogy az európai fiskális politika milyen hatással van a fejlődő országokra. Hollandia esetében kiderült, hogy 500-700 milliós ez a kimutatható hatás évente. Itt tehát sok mindent tehetünk. Még akkor is, hogyha támogatjuk az OECD erőfeszítését a BEPS folyamat kapcsán, sokkal inkább részt kell venni a fejlődő országoknak ebben a folyamatban, és figyelembe kell venni az ő sajátos szükségleteiket. Mi pont ezt kérjük egy nagyon fontos eszköz a transzparencia növelése érdekében, mert teljesen igaza van, azzal is foglalkoznunk kell, hogy a tényleges tulajdonos vagy haszonélvező kapcsán, akár trössz, vagyonkezelők, vagy akár cégek ezek, teljes transzparenciára van szükség és viszonosság alapján kell, hogy ez történjen. Sok országnak nincsenek meg az eszközei, hogy ugyanilyen szinten ossza meg az információkat az európai országokkal, tehát kell egy, tehát nem lehet a viszonosságot biztosítani, kell egy átmeneti időszakot adni erre. És végül egy országonkénti beszámolói rendszer, ez nagyon fontos. Az Európai Bizottság már tett lépéseket, hogy itt biztosított legyen a transzparencia. De múlt héten azt hiszem, hogy nagy lehetőséget szalasztottunk el, és azt is szeretném tudni, hogy mi a véleménye erről. Az országra lebontott beszámolói rendszernek megvannak a korlátai, ugyanis nincs teljes transzparencia a tekintetben, hogy a multinacionális vállalatok az európai országok határain túl hogyan tevékenykednek és csak agregált adatok állnak rendelkezésre, ami nyilvánvalóan nem elég. Azután itt van a küszöbök kérdése, 750 millió bevétel a küszöbb érték, és csak ez fölött kell a beszámolókat készíteni, túl magasan meg van megszabva ez a küszöbb érték. Ezek tehát ennek a beszámolói rendszernek a korlátai. Több erőfeszítésre van szükség, hogy teljes eszköztárral valóban hatékonyan tudjunk fellépni. Mert ahogy a kollégák is elmondták, amikor arról, arról beszélünk, hogy a fejlesztési politika koherens kell, hogy legyen, akkor a migrációs áramlások gyökeréhez, a problémák gyökeréhez akarunk eljutni, miért olyan kétségbe esett a helyzetük, amelyek, ugye nap nap látjuk ezt a hírekben, különösen azt, ami most Olaszország partjainál történik. Nyilvánvaló, hogy nem elég csak a migrációs politikával foglalkozni. Fejlesztési és adópolitikát is elő kell venni, mert ezeknek is nagyon nagy a hatása. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó beszámolót arról, ami történik. Davos Stíl a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Beké elnök úrnak az előadást. Köszönöm azt, hogy itt van velünk az Európai Parlamentben. Én folytatom ott, ahol elé abba hagytam. Az én érvem az, hogy ugye nem csak pénzügyi ez a probléma, persze az is, hanem fejlesztési és gazdasági, de elsősorban politikai problémáról beszélünk. Ezért politikai megoldásra van szükség. Tudjuk, és az ön beszámolója jelentése is igazolja ezt, hogy az illegális pénzmozgások mértéket szinte tízszer annyi, mint a hivatalos fejlesztési segély. Tehát minden egyes euró, amit Afrikának adunk, ahelyett 10 euró folyik ki illegális módon Afrikából. Itt, tehát nem csak a, és nem csak a pénzmozgás illegális, hanem törvénytelen módon keletkezik ez a jövedelem is, ami azután kiáramlik Afrikából. Itt a korrupció jelenségéről is beszélünk és ahogyan ön is helyesen elmondta, globális megoldásra van szükség, országra lebontott beszámolói rendszer, stb. Ezek is lehetnek ennek az elemei, de kulcsfontosságú pont az intézmények gyengesége nincs a gazdasági és politikai intézmények sem működnek integráns módon, a gazdaság intézményei már nemzedékek óta lehetővé teszik a korrupciót. És van egyfajta politikai patronus rendszer, a politikai rendszer is megengedi ezt, ezért mert hiányzik a jó demokratikus kormányzás, és ezért nem volt előrelépés a demokratizálódásban. Bizonyos politikai erők már több mint 20 éve, legalább 20 éve működnek, és nem volt semmi változás. És ez megteremti a korrupcióhoz kedvező környezetet. A kérdés az, hogy most, amikor ugye arról beszélünk, hogy mit teszünk majd a kotonú megállapodás hatály vesztése után, mit milyen új megállapodást kötünk az afrikai országokkal, e, mik lesznek a következő lépések, hogyan próbáljuk meg a politikai problémát megoldani, elősegíteni, hogy jó demokratikus kormányzása legyen ezeknek az afrikai országnak, hogy ne legyen korrupció milyen eszközöket használunk ehhez. Tudunk-e kicsit asszertívabb és jobban artikulált módon e, erősebb együttben hatékonyabban együttműködni hogy megteremtsük a szükséges feltételeket eh, ahhoz, hogy a leghatékonyabban használják fel a fejlesztési segélyeket. Ezek a, az eszmecsere fő eh, pontjai, de mindenek előtt át megismétlem, ez egy politikai probléma, amire politikai megoldást kell adni. Köszönöm szépen, Anna Gomez Üdvözlöm, elnök úr. A TAXA 2 speciális szakbizottság tagja vagyok, ez a Panama iratok előtti utolsó botránynál a LuxLeaks-el foglalkozott. Amit a, önök a panelben tesznek, ön erről számolt be, de ön is elmondta, hogy kevés a struktúrált párbeszéd közöttünk lesz egy másik külön bizottság, amely a panama iratokkal foglalkozik majd itt a parlamentben. De én azt kérném, hogy erősítse velünk a kapcsolatot. Ön elemezte, leírta a problémát. Mi is elemezzük a problémát az első tax jelentésben, és most készül, készül hamarosan a második jelentése a tax különbizottságnak. Mit kell most tennünk? Konkrét esetek kapcsán, amikor is úgy olyat kell tennünk, ami megváltoztatja a helyzetet. Ehhez szükség van az önök támogatá, az ön támogatására. Ahogyan a kollégáim is elmondták, itt egy politikai problémáról van szó és az önök korrupciója és a mi korrupciónk között azért eh, sok a kapcsolat. Nyilvánvaló, hogy az egész eh, rendszer eh, korrupciót termel ki magából, politikusok, kormányok, ez az egész iparág, ami erre ráépült, tanácsadóirodák, ügyvédi irodák, ezek eh, segítenek elrejteni ezt a jelenséget. És itt nem is csak az adóelkerülésről vagy pénzügyi bűncselekményről van szó, hanem szervezett bűnözésről, beleértve a terrorizmust amikor integritásért küzdünk, egyúttal a bűnözés és a terrorizmus ellen is küzdünk. Ez biztonsági kérdés is a társadalmaink és természetesen a kormányaink számára is, ugyanúgy Afrikában, mint Európában. És az a, az a kifogás, hogy ezzel nem lehet globális szinten foglalkozni, ez már elfogadhatatlan. Ezt az emberek nem fogadják el. Együtt kell működnünk, meg kell néznünk, mit lehet tenni Európában, mit lehet tenni Afrikában, és az Egyesült Államokban is. De kezdjük el valahol, induljunk el valahonnan. És szeretnék kérdezni is valamit öntől. Tehát konkrét esetekre van szükségünk. Én konkrét esetekkel foglalkozom. Például az én hazámban, Portugáliában E, Angolával kapcsolatos pénzmosással foglalkozunk. E, Londonnak kapcsolatai vannak, Dél-Afrikához, vagy Belgium, például a e, Kongói Demokratikus Köztársaságban rendelkezik ismeretekkel, tehát konkrét esetekre van szükség. És Ugye van ennek még egy vetülete. Mit tegyünk a whistleblowerekkel, a közérdekű bejelentőkkel? Ők nagyon fontosak, hiszen ők tárják fel ezeket a botrányokat, és ez nyitja fel az emberek szemét Európában is és Afrikában is. Tehát mit tegyünk a bejelentőkkel? Tudjuk, hogy a nagyon sok sokan próbálják eltántorítani őket, és sok az emberi jogsértés velük kapcsolatban. Okay, thank, thank, thanks, Köszönjük szépen. Heidi a következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, nagyon örülök annak, hogy itt van, jó időben érkezett hozzánk, és joggal mondta azt, hogy a származási és a célországokban is el kell végezni a szükséges feladatokat. Az Európai Unióban is nagyon sok minden történik ezen a téren. Az Európai Bizottság az országonkénti jelentéstétellel kapcsolatos javaslata nemrég született meg. Ez egy jó kiinduló pont persze, csupán nem tökéletes, még a parlament sokat fog még ezen dolgozni. Nagyon fontosnak tartom azt, amit Stér úr mondott. Én is úgy hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy hangsúlyozzuk, mennyire fontos a jó kormányzás, irányítás és elszámoltathatóság a származási országokban. Vannak önkéntes kezdeményezések, mint az EITI, ezeket talán ki lehetne bővíteni a megújuló nemzeti erőforrásokra is, például az erdőkre, úgy gondolom ugyanis, hogy az erdészetben rengeteg a korrupció, és ezen a területen rengeteg az illegális pénzmozgás. Elhangzott már egyszer, hogy ezt a kezdeményezést ki lehetne bővíteni. A kérdésem az, hogy ön ezt erről mit gondol. Most a második kérdésem következik. Egyet, itt is egyetértek stíróral. Sokszor azt látjuk, hogy a 20 éve hatalmon lévő kormányok, elnökök, akik további 20 évig szeretnének még hatalmon maradni, az ő esetükben azt látjuk, hogy az állam tulajdonában hatalmas vagyonok halmozódnak fel, sokszor ez is szorosan összefügg az illegális pénzmozgásokkal. A Kongói Demokratikus Köztársaságban például az elnök egy kazah bányacéggel dolgozott együtt, és voltak offshore kapcsolatok is, egy izraeli üzletember volt a közvetítő, és azt hiszem, hogy az ország oktatási költségvetésének, éves oktatási költségvetésének a kétszeresét tettek ki az az ország, ami így elveszett. Továbbá állami vállalatok létrehozására és hatalmas kölcsönöket vette fel az ország. A tonhalhalászathoz kapcsolódott ez az ügy. Vannak olyan országok, ahol hatalmas válság van. Mit gondol ezekről az ügyekről valajon? Úgy gondolja hogy az illegális pénzmozgások összefüggnek ezzel, hiszen az illegális pénzmozgások egy-egy kormány legitimitását is megkérdőjelezik teljes mértékben. Ignacio Corao, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm Beki elnök úrnak, hogy itt van ma délelőtt. Egyetértek a nagy részével annak, amit a kollégák mondtak. Természetesen globális problémáról beszélünk, politikai problémáról, ezért globális és politikai megoldásokra van szükség. Amikor illegális pénzmozgásokról beszélünk, nem csak Afrikára kell gondolni. Természetesen Afrikában elvész a lehetősége annak, hogy kezeljék a szegénységet, de veszteséget okoz ez másútt is, az Európai Unióban is például, és egyetértek Anna Gomes kollégám értékelésével, amikor azt mondja, hogy ez összefügg a korrupcióval. Összefügg ez az általunk választott gazdasági modellel is, ahol a nagy pénztőke uralja, pénztőke szereplők uralják a politikát. Amikor Afrikáról beszélünk, azt hiszem elmondhatjuk azt, hogy az az ágazat, ahol az illegális pénzmozgások 2000, 2010 között összpontosultak, a kőolaj, az acél, a réz, a vas és más ásványokhoz kapcsolódó ágazatok. Különböző vállalkozások, alapítványok, pénzszámlák kapcsolhatók konkrétan ezekhez az ügyekhez, a hatások pedig katasztrofálisak, a társadalomban csapódnak le ezek a hatások elsősorban, olyan erőforrások vesznek el az orsz- ezekben az országokban, amelyeket a szegénység elleni küzdelemre lehetne felhasználni, illetve a gazdaság fellendítésére. Az Európai Unió és tagállamai nem igazán akarnak ezen a helyzeten változtatni, ez az igazság. Szerintem minden országnak köteleznie kellene a multinacionális cégeket, hogy a különböző nyereségekre, jövedelemre, bevételekre kiadásokra, a személyzetre vonatkozó költségekre vonatkozó információkat mind-mind országonként hozzák nyilvánosságra, így lenne elkerülhető az adóelkerülés és adócsalás. Emellett automatikus adacserére lenne szükség a pénzügyi adatokat illetően. Továbbá az adóparadicsomok esetében és illetve az adóparadicsomokhoz kapcsolódóan is a lehető legszigorúbb ellenőrzésre lenne szükség. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelő szabályokat foganatosítsunk, és ezt meg is tehetnénk, hogyha a tagállamok erre hajlandóak lennének. Vannak tagállamok, amelyek továbbra is lehetővé teszik a pénzmosást, az adóelkerülést, a terrorizmus finanszírozását, erre Anna Gomes is utalt. Segítik a paramilitáris erők megjelenését, illetve azt, hogy állami támogatásban részesüljenek a magánszférában működő vállalkozások. Nagyobb átláthatóságra lenne szükség, és megfelelő üzleti környezet megteremtésére. Minden multinacionális cégnek nyilvánosságra kellene hoznia a megfelelő pénzügyi adatokat azokban az országokban, ahol jelen vannak, ezzel eh, ellehetetlenülne az adóelkerülés, ami nyilvánvalóan olyan cél, amit mindannyian támogatni tudunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Réhoj Buka, az utolsó felszólalónk németül fog felszólalni az imént Beszéltünk arról a különböző nyelvekről, eddig senki sem beszélt az anyanyelvén, mindenki angolul beszélt, horvát, máltai, finn, olasz kollégákat hallhatunk, de most a német kolléganő németül fog beszélni. Igen, németül szeretnék beszélni, mert németül jobban ki tudom fejezni magamat. Köszönöm szépen a szót, köszönöm önnek elnök úr, hogy itt van. Sokat hallhattunk a korrupcióról, az illegális ügyletekről, az átláthatóságról. Schlein kolléga azt mondta, hogy nem tudjuk, hogy Európán kívül mit tesznek a vállalatok, hát azt se tudjuk, hogy ezek a nagy cégek Európán belül mit tesznek pontosan. De tulajdonképpen egy egészen más dologra szerettem volna rátérni, amelyről még nem esett szó ez ideig. Rengeteg gazdasági megállapodásunk van, persze Afrikával is kötöttünk ilyeneket, és ezekben a megállapodásokban mindig egy beruházás barát, a beruházások számára kedvező környezetet szeretném teremteni, szeretnénk teremteni a nagy, vál, a nagy beruházók számára Afrikán, Afrikában. Azonban nem igazán fektetjük le, hogy milyen szabályok mentén kell működniük ezeknek a cégeknek, ami az adózást illeti, a szociális, az ökológiai normákat illeti, a társadalmi szerepvállalást, és így tovább. Ha ezekben a megállapodásokban nem határozunk meg, nem fogalmazunk meg kötelező szabályokat, akkor ez azt hiszem az illegális tevékenységnek ágyaz meg. Ezek a gazdasági megállapodások azért mégiscsak valamilyen alapot teremtenek ahhoz, hogy hogyan tudunk nemzetközi szinten együttműködni, a kérdésem a következő lenne, nem lehetne -e ezen a, céle, ezen a szinten is kötelező célokat megfogalmazni, egyfajta orientációs pontként az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozólag És A kolléga az imént elmondta, hogy olyan szabályokat kellene teremtenünk, amelyeket a vállalkozásoknak kötelezően be kell tartaniuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Sok-sok érdekes kérdést hallhattunk, Beki úr. A TAX szakbizottság egyébként egy olyan szakbizottság, amelyen szintén együttműködünk ezekben a kérdésekben. Beki úr, öné a szó. panelünket az Afrikai Uniós államfők és kormányfők arra kérték fel, hogy éves jelentéseket készítsünk. Évente készítsünk jelentést az afrikai országokban történt végrehajtásról. A megállapodás végrehajtásáról. Azért említem ezt, mert ez a feladatunkra nézvést a következőket jelenti. Meg kell néznünk, hogy X országban létezik-e az összes szükséges jogszabály ahhoz, hogy ezt a kérdést kezelni lehessen. Léteznek-e a szükséges intézmények? Ez egy olyan kérdés, amelyet Stír úr vetett fel az imént. Elég inkluzívak-e ezek az intézmények, elszámoltathatóak-e, átlátható módon működnek-e? Avagy nem-e a korrupció eszközei ők maguk? Az intézményekről beszélek most. Az afrikai országok kal kapcsolatos munkák során, munkánk során világosá vált, hogy egész sor állami intézményre van szükség azért, hogy ezeket a kérdéseket meg lehessen oldani. Ide tartozik a vám, a, az adók beszedésének kérdése, a központi bank, a rendőrség, és így tovább sorolhatnám még. Egész sor intézményre van tehát szükség, de nagyon fontos az is, hogy ezek az intézmények együttműködjenek egymással hiszen előfordulhat, hogy egy-egy országban létezik az összes szükséges intézmény, de elszigetelten működnek egymástól, és ezért nem történik meg az, aminek meg kellene történnie, esetleg nem történik megfelelő információcsere például az intézmények között. Átfogó áttekintést kellett készítenünk, készítenünk az egyes országokról, ezen kérdésekhez kapcsolódóan. Nagyon fontos ez a lépés az Afrikai Unió részéről, hiszen ez lényegében egy peer review rendszer. Hiszen a jelentéseket az államfők megkapják, ezek a jelentések egyébként nyilvánosak, nem titkosak, nem bizalmasak, és aztán a többi ország mondhatja azt, hogy hát X ország gyengíti a kapacitásunkat arra, hogy kezeljük az illegális pénzmozgásokat a kontinensen, részben azon okokból kifolyólag, amelyeket Stér úr is említett. Tehát most arról beszélek, hogy mi afrikaiak mit teszünk azért, hogy kezeljük ezeket a kihívásokat, beleértve az átláthatóság problémáit és így tovább. Emellett fontos lenne az is, hogy az Afrikai Unió egészében véve tudjon tenni azért, hogy az afrikai országokban megteremtse a szükséges kapacitásokat. Képessé tegye őket arra, hogy kezeljék ezeket a problémákat. Persze van egy úgynevezett Financial Intelligence Unit, tehát egy pénzügyi hírszerzés, ha úgy tetszik, de nincsenek meg a szükséges kapacitásai a működéshez. És sok esetben egy-egy ország nem tudja a saját kapacitásait megteremteni, ilyenkor kérdés, hogy kinek kellene -e beavatkoznia. Ez egy olyan kérdés, amelyről sokat beszélünk különböző érdekelt felekkel. Vannak kormányok, amelyek hat, hajlandóak együttműködni és segíteni, itt van az OECD, és említhetnénk más szervezeteket is. Tehát több szereplő is elkötelezett amellett, hogy a kapacitás építésben részt vegyen és segítsen, de és ami a mi éves jelentésünket illeti, az lehetőséget teremt arra, hogy egyfajta áttekintést nyerjünk arról, hogy az afrikai kontinensen milyen lépések történnek, ahelyett, hogy csak delegálnánk a feladatokat másnak. Nem tudom, hogy ezt a módszert lehet-e máshol is alkalmazni, más kontinenseken lehet-e hasonló eszközt létrehozni. Nem tudom, hogy itt az Európai Unióban például van erre lehetőség, hogy létrehozzanak egy ilyen intézményt, amelyet elfogadnak az európai kormányok, akik azt mondanák ebben az esetben, hogy akarunk egy olyan intézményt, amely folyamatosan nyomon követi egy-egy megállapodás végrehajtását az egyes tagállamokban. Nem tudom, hogy erre van-e lehetőség, de Afrika részéről ez történik. Emellett ez összekapcsolódik a politikai problémával is, nem kezelhetjük ezeket a kérdéseket csupán technikai kérdésként. Nyilván szükség van a szakemberekre, akik értenek az adózáshoz, a különböző könyvelési szabályokhoz, és így tovább sorolhatnám még, de persze politikai vezetésre is szükség van, és politikai szándékra. A mi esetünkben nagyon fontos az, hogy a korrupció elleni küzdelemre nyitottak legyünk. Ami a korrupciót illeti, lényegében nem is olyan fontos, hogy az illegális források hogyan jönnek létre, honnan származnak. A korrupció mindent átsző. A korrupcióval tehát mindenképpen foglalkozni kell, kezelni kell, kell azt, máskülönben nem lehetünk sikeresek és eredményesek ebben a harcban. Az a téma, ami arról szól, hogy mi történik az Európai Unió és Afrikai Országok közötti egyezményekkel, megállapodásokkal, és mi a szerepük ebben a problémában. Nos, ezekben a megegyezésekben, egyezményekben nincs semmilyen konkrétum ezzel kapcsolatban, ez igaz. De fontos az, hogy a gazdasági, tudjuk azt, hogy a gazdasági tevékenység szociális tevékenység is. Nem csak nyereségről van szó, nem csak profitról van szó a gazdasági tevékenységek kapcsán, hiszen ez folyamatosan társadalmi jellegű tevékenység is, és ezért fontos az, hogy például egy bányász társaságnak szociális kihatásai is vannak, szociális konzekvenciái is vannak az ő tevékenységének. Vagyis, hogyha megnézzük ezeket az egyezményeket, és megnézzük, hogy mire van szükség ezekben az egyezményekben, feketén-fehéren, mit kell kimondani. Hát a szociális kihatások, a vállalatok tevékenységének szociális kihatásairól szólni kell, ami az erdőket illeti. Ez egy fontos kérdés a kontinensünkön is, és sokat beszéltünk erről már. A többi természetes erőforráshoz hasonlóan a kontinensen szükség van arra, hogy meglegyenek a megfelelő mechanizmusok és rendszerek arra, hogy ezeket megfelelően kezeljük, megfelelően használjuk fel ezeket a forrásokat. És ezzel rá is térnék arra a pontra, ami elhangzott, a mechanizmusok felhasználása kapcsán, például a bányászatban, meg kell vizsgálnunk, monitori, monitorozni kell a folyamatokat, és ez ugyanez úgy érvényes az erdőgazdálkodásra is. Libéria példáját hoznám fel. A polgárháború ideje alatt Libiában, Libériában az illegális fakitermelésből eredő és ezen értékesítésből eredő források segítségével harcoltak a felek az, a, pol, a polgárháborúban. És mit tett a kormány? Szerződés kötött egy vállalattal, hogy minden egyes gerendát megvizsgáljon, ami exportra kerül és minden egyes lécet megjelöljön, megmérjenek, leírják a léceket, minden egyes lécet, és kövesse az útját az erdőből bárhová. Vagyis ilyen formában a libériai kormány pontos képet kapott arról, hogy mennyi fát termeltek ki, mennyi került exportra, és mennyi bevétel született ebből. És ez mind fel van jegyezve. Vagyis így oldották meg ezt a problémát korrekciós intézkedésekkel. Itt ugye aranyrudakról volt szó, más esetekben itt pedig erdőkről, a természetes erőforrásokról. Fontos, hogy az emberek javára használják ezeket az erőforrásokat. Azt hiszem, hogy valóban helyén való, amit Komersz asszony megemlített. hogy a konkrét esetekkel kell foglalkozni. Mert például a parlamenti iratok csak a jéghegy csúcsa. Nem ez az egyetlen adó kikerülési botrány a világban, sokkal több van ennél. Az usa az USA beli adóparadicsomokról beszéltünk az USA-val, az USA-ban vannak adóparadicsomok, a kérdés az, hogy mit teszünk ott ezekkel. A Kajmán-szigetek, Delaware, Delaware az egyik, igen, a Seychelles-szigetek, De a panama iratok eredménye konkrétan, ugye mindannyian tudjuk ezt, abban állt, hogy tudatosítsa általánosságban ennek a jelenségnek a kárait a világ közvéleménye fejében. Vagyis nem feltétlenül tudjuk, hogy konkrétan hol vannak ezek az adóparadicsomok, de ez a jelenség most már bekerült az emberek köztudatába minden esetre. Ezen konkrét eset nyomán. És egyetértek azzal, hogy a konkrét eseteket kell kezelni, hiszen ennek nagyon komoly kihatásai vannak, hogy általánosakban megvilágítsuk ezt a problémát. Aztán elhangzott az a kérdés is, hogy szükség van arra, hogy jobban össze kell hangolni a munkánkat egymás között. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Az ENSZ Afrikai Gazdaságügyi Szakbizottsága tulajdonképpen a mi titkárságunk. Ők a főnökeink, ha úgy tetszik. És nagyon fontos lenne, hogyha lenne valami fajta intézményes kapcsolódás ő közöttük és az Európai Parlament között. Mert jó lenne, hogyha napi szinten tartanánk a kapcsolatot hogy mind a, hogy a vonal mind a két vége megerősödhessen, és kölcsönösen erősíthesse egymást. Mi, a mi oldalunkról ezt mindenképpen nagy, sokra tartanánk, nagyra értékelnénk. Talán az egyik parlamenti szakbizottsággal vehetnénk fel a kapcsolatot, vagy más formában tarthatnánk a kapcsolatot, de az ENSZ Afrikai Gazdasági Szakbizottsága, az Addis Abebai Központú Szakbizottság lenne az a hely, ami véleményünk szerint a kapcsolati pontot megteremthetné. Azt hiszem, hogy amit um, um Lájnasszony említett, például az országspecifikus jelentésekkel kapcsolatban, jó az elképzelés, de hogy hol lehet ezt még javítani, ahhoz még meg kell ezt vizsgálnunk, és minden bizonyal lesz álláspontunk is ezzel kapcsolatban, és támogatni tudjuk önöket majd a tekintetben, hogy egy ilyenfajta eszköz megfeleljen az elvárásoknak, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Ezt azért is említem meg, mert például itt több probléma, több kérdés is felmerült. Például az, hogy nem elég mennyiségű afrikai ország vesz részt bizonyos adók kezdemény, adóügyi kezdeményezésekben nemzetközi szinten az adókikerülés elleni harcban. amely tevékenység igenis segítene másrésztről az afrikai országoknak, hogy megoldják ezeket az adókikerülési problémákat. És azért azt mondtuk, hogy jó, panelként az egyik komoly feladatunknak azt tekintjük, hogy ösztönözzük a lehető legtöbb afrikai országot, hogy vegyen ebben részt. Mivel ez mindenki javára szolgálna az afrikai országok közül. Vagyis ebben a kontextusban ez a kérdés, amit ön felvetett, mi szerint mi történik az országspecifikus jelentésekkel, és a benchmarkokkal és az előírásokkal, hogy mit tegyünk, hogyan fejlesszük ezt, ezt meg kell nézni részleteiben, érdemes lenne ezt megvizsgálni, ezt a kérdést. Valóban meg kellene nézni, ezt hol lehet fejleszteni. És ön is említette az adó alap erózió és a profit shifting témáját, ezzel teljes mértékben egyetértünk. Ezen együttesen kell működnünk az OECD-vel. Én azt hiszem, hogy mindent megválaszoltam a magam részéről. Szerintem semmit nem hagytam ki. De kérem szóljanak, ha igen. Nem tudom, mi történik Kozono után. Kotonó, a Kotonó egyezmény utáni időszak jövőképe még nem teljesen rajzolódott ki. Az Afrikai Unió országainak meg kell ezt még vizsgálni közelebbről. De, de azt hiszem, hogy itt eh, azok a statisztikai adatok, amiket itt említünk, a, arról, hogy éves szinten milyen veszteségei vannak Afrikának az illegális pénzmozgások miatt. Az utóbbi napok során született egy jelentés, amit megkaptunk, hogy a statisztikai adatok nagyon szerények ahhoz képest, ami a valóságban történik. Egy példát szeretnék említeni, csak egyet. Amíg a jelentést összeállítottuk ebben a folyamatban, beszéltünk a délafrikai jövedelemügyi hatóságokkal, és egy esetet említettek nekünk ezek a hatóságok, az adóalap erózióval kapcsolatos esetet. Egy dél-afrikai vállalkozás, amely Genfben nyitott irodát, és két új gineai képviselőt vett fel, és még két helyi svájcit is, vagyis négy ember volt az egész tím. Az egészet beírták Genfben, és őket írták be tulajdonosnak, a dél-afrikai társaság tulajdonosainak. Utána átmentek egy másik helyre, és megnézték, a dél-afrikai hatóságok megnézték az egésznek a működését, és az egész egy nagy ö, ö, csalás volt, hiszen a valódi tulajdonosok nem ők voltak, és utána visszatértek, két milliárd dollárt kellett visszatéríteniük a dél-afrikai kormánynak. Ez egy vállalat volt, egy 5-6 éves időszakot felülelő tevékenységről beszélünk, vagyis ez egy nagyon komoly probléma az afrikai kontinens számára, amivel nagyon sok bevételtől esünk el és ez nagyon súlyos probléma a szegénység elleni harcban, a fejletlenség leküzdésében, vagyis ez számunkra egy nagyon komoly probléma. Egyetértek azzal, ami elhangzott. Kora úr mondta, hogy ez nem csak egy afrikai probléma, hanem mindenki problémája is, de az afrikai kontinensenek rendkívül káros hatásai vannak, ezért nagyon szeretnénk hogy a lehető legszorosabban együttműködjünk a parlamenttel és a bizottsággal, hogy érdemi előrelépések történjenek, mivel ezek az eredmények azt jelenti, hogy például egy, egy kórházat, egy klinikát, egy, egy utat, egy, egy iskolát, egy gyárat fel tudunk építeni. Vagyis nagyon gyakorlati, kézefogható, pozitív eredményei lennének annak, hogyha itt előre tudnánk lépni. Vagyis ezeknek, ez egy gyakorlati kérdés önök és mi köztünk, és most már tényleg megválaszoltam minden kérdést. Köszönöm szépen. I certainly think you have answered the questions and we will, I will... Most eh, miután meghallgattuk a választ a kérdésekre, Szeretném még Louis Michelnek megadni a szót, aki, és kérem, hogy a záró szavakat mondja el. Először is köszönöm mindennyiuknak az egész csapatom nevében ezt a nagyon komoly figyelmet, köszönöm ezt a jelentést, ami rendkívül fontos elemét képezi az egész folyamatnak. Egy nagyon súlyos probléma megoldásáról van szó, amelynek súlyossága a Panama iratok kapcsán is kiderült. És először is köszönöm azt is, hogy nagyon pontos válaszokat kaptunk a felszólalásainkra, és egyértelmű az is, hogy a törvénytelen pénzmozgások a fejlesztés ellenébe hatnak. Nagyon komoly probléma ez Afrikában, hiszen ilyen komoly bevétel kiesés mellett lehetetlen fejleszteni egy országot. Egy dolgot szeretnék még kihangsúlyozni, miszerint kellenek pénzügyi források és technikai kapacitások is ahhoz, hogy ezt az illegális pénzmozgást meg tudjuk akadályozni. És amikor a Panama iratokról beszélünk, akkor sokan elmondták azt, hogy hát igen, vannak egyrészt illegális dolgok, de egyrészt az egésznek legális és csak az illegális kérdésekkel foglalkozunk, mondják ezek a hangot. De szerintem a legális részben is van nagyon sok immorális elem, ezért ezzel is foglalkozni kell. Ezt már többen elmondtuk itt, hogy ez politikai szinten problémás. Hogyha nincs politikai akarat, akkor ezt nem fogjuk megoldani. És elnök úr, nem arról van szó, hogy a lelkiismeretünket szeretnénk könnyíteni, sem Európában, sem Afrikában nem ez a cél, és nem lehet azt mondani, hogy újra mutogatunk az afrikai országokra, hogy az afrikai országok hibásak. Ez nem így van. Az európai országok óriási elkötelezettségére is szükség van ennek a problémának a megoldásához. Amit világ szinten nem teszünk meg, azt helyi szinten sem tudjuk megoldani, hangzik el sokszor, de Szerintem mi különleges helyzetben vagyunk, rajtunk a világ szeme nagyon sokszor, hogy a világ ügyeit előre mozdítjuk. mi itt az Európai Parlamentben. 500 millió fogyasztót képviselünk, és hogyha mi azt hangoztatjuk, hogy itt morális álláspontra van szükség, azt igenis meghallgatják. Aztán tagállami szint is fontos, és a nemzetközi szint is számos jó gyakorlatot kell alkalmazni, bevált gyakorlatot, és ön is elmondta, hogy az elsőleges kérdés az az, hogy az egészet a gyakorlatban hogy lehet alkalmazni, hogyan lehet ezeket az ajánlásokat megvalósítani. És azt hiszem, hogy Makavan asszony is erről beszélt már. A szerveződésbeli kérdésekről van szó. Hogyan lehet megszervezni a parlament közötti és az önök közötti munkákat, hiszen ö, tulajdonképpen mi egy hidat is képviselhetnénk, és itt nem csak az afrikai országoknak tudnánk segíteni ezzel, hanem a saját országainknak is, meg, hogy meg kell teremteni az operatív kapacitásokat, a technikai feltételeket, hogy az ilyen pénzmozgásokkal fel tudjuk venni a harcot. Ezt szeretem volna tehát elmondani. Egyetértek azzal is, ami elhangzott, hogy valóban ebben az egészben, ebben az egész zűrzavarban el kell gondolkodni azon, hogy milyen gazdasági modellek a megfelelőek. Az ipari, a, a, ami jelen pillanatban történik, ez szerintem rendben van, tehát én nem akarok visszatérni régi modellekhez, de mégiscsak mobilizálni kell számos tényezőt, valóban a, az, a politikai erő nagyon is a gazdasági erők kezében van, és a gazdaság pedig a pénzi, pénzvilágtól függ, a pénzügyi erők kezében van nagyon gyakran elhangzanak azok az ére, érvek, hogy ha a világ nem változik, akkor mi helyi szinten sem tudunk megváltoztatni semmit. Ezt nagyon gyakran mondják az európai vezetők is, de sajnos ez ellenében kellene hatnunk. Az európai parlamentben gyakran hangoztatjuk, hogy itt meg kell változtatni az emberek lelkiismeretét, fontos, hogy hogy morális szinten is emeljük a színvonalat. Köszönöm, hogy ön is beszélt erről. Például véleményem szerint alapvetően fontos a monitoring, évente kell értékelni, értékelő mechanizmusokkal az, hogy milyen erőlépés történt, hogy elértük-e a céljainkat. Ezek közös céljaink. Köszönöm szépen. E- köszönöm szépen, kedves kollégák, Beki úrnak, az Afrikai Unió képviselőinek külön köszönöm, hogy itt voltak, és a szakbizottságok között a taxal is együtt egyeztetünk majd, hogy mit a következő lépések. Néhány perc szünetet tartunk a következő pont megtárgyalására.